szenvedéseiről, beleértve a tájföldön feltárt tömegsírok ügyét is. Most a, az indítvány szerzőinek adom meg a szót. Elsőként Korráó úr kapja meg a szót. Sì, grazie Presidente. il popolo, il popolo Rohingya per le... Köszönöm szépen, elnök úr. A rohingya kisebbség az ENSZ szemében a leginkább veszélyeztetett kisebbség a világon. Ez a kisebbség a mianmári többség üldözésének van kitéve, menekülnie kell kis lélekvesztő hajókon a hazájából, Tájföld irányába. A dél, az ország déli részén, a malajziai határon embertelen megpróbáltatásoknak és üldözésnek vannak kitéve. Indonézia végre vállalta, hogy befogadja a rohingya menekülteket, olyan országokkal ellentétben, mint Tájföld, amelyek tétlenül nézik ennek eh, a kisebbségnek a helyzetét, és a legkisebb sebes, eh, segítséget sem adják meg nekik. Most pedig Lochbiller Barbara képviselőnő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tájföld déli részén nagyon sok elbújtatott tábor van, ahol az emberkereskedők fogva tartanak menekülteket, megkínozzák őket, arra kényszerítik eh, őket, hogy följövek a családjukat és váltságdíjat eh, fizettessenek velük, vagy pedig munkára kényszerítik őket. Az egyik ilyen tábor közelében 30 tömegsírt fedeztek fel. A tájföldi eh, kormány ugyan hadat üzent az emberkereskedelemnek, és megígérte, hogy a megenekült áradatot jobban fogja ellenőrizni, de nehéz a helyzetük, így például hiányzik az áramellátás, nagyon sokan a tengeren próbálnak meg menekülni. 2004-ben 25 ezer ember menekült már el Myanmarból. Azok a hírek értek el minket, hogy nagyon rossz hajókban, élelem és ivóvíz nélkül hetekig hánykolódtak a nyílt tengeren, mint, mint egy 8 ezeren. Csodálatra méltó, hogy az indonéz halászok saját kezdeményezésből kimentettek közülük sokat a saját halászaikkal, és felszólítjuk ezért Malajziát, Indonéziát és Tájföldet, hogy a most kezdődő konferencián olyan politikát határozzanak el, amely az életveszélyben lévő menekülteket megmenti, és nekik menedéket biztosít. Kérjük, hogy a tájföldi hatóságok továbbra is lépjenek föl a emberkereskedelemmel szemben és az embertelen kínzásokkal szemben. Az áldozatvédelemnek ebben központi szerepet kell játszani. A rohingyáknak, a kis, kisebbségnek a helyzete katasztrofális Myanmarban, ezért felszólítjuk a Myanmari kormányt, hogy a politikáját a rohingya kisebbséggel szemben alapvetően fontolja, meggondolja át, változtassa meg, és biztosítsa a jogaikat, a kormánynak pedig aktívan fel kell lépnie az ő üldözésük és diszkriminációjukkal szemben. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Dita Haranszova a következő hozzászóló. Elnök úr, a migráció problémája a fölközött tengeren nem kezelhető önmagában. A rohingya ö, menekültek ügye is erre emlékeztet, hogy ez egy szélesebb körű jelenség. Ezért átfogó módszertanban kell fellépni a migráció problémájával szemben. Férfiak, nők és gyermekek menekülnek, a burmai erőszak ellen, szektermes erőszak és burmai erőszak ellen, és a tengeren elik halálukat sok esetben. Azonnal segíteni kell a rohingyáknak a szenvedésüket enyhítve, humanitárius segéllyel, és az, hogy az államok befogadják átmeneti átáborokba őket, mindenképpen megoldás kell nyújtson. Ugyanakkor az átmeneti elhelyezése ezeknek az embereknek nem oldja meg a hosszú távú migrációs problémákat. Sem a malakai szorosban, sem a földközi tengeren. Nem megoldás ez így. Először a, ö, le kell csapni a kegyetlen embercsempész hálózatok ellen, akik kiaknázzák az emberek kétségbeesését. A migráció problémájának hosszú távú rendezésében azokat az országok azokat kell bevonni, akik az, a saját állampolgárok jólétéről kell gondoskodjanak. Burma meg kell változtassa a kisebbségekkel szembeni politikáját, és el kell ismerni rohingyákat, mint teljes jogú állampolgárokat az országban. Köszönöm szépen. Császtánok képviselője szó. Parancsoljon. Elnök úr, az elmúlt hetekben nagyon sok vitát látunk Európában a saját migrációs kihívásaink kapcsán, a földköző tengeri menekülteket látva akik gazdasági nehézségek és üldöztetés elől menekülnek Észak-Afrikából és közel-keletből. A rohingya muszlim kisebbség régóta látható szenvedése Burmában ugyan ilyen push és pull tényezőket mutat Dél-Kelet-Ázsiában. Ugyanakkor az elmúlt napokban Indonéziában és Malajziában is befogadtak 7000 embert átmeneti ö, táborokban, és az elmúlt órákban Gambia elnöke is jelezte, hogy állandó letelepedési státusz nyújt, rezidens státusz minden rohingya menekültnek. Ugyanakkor a, azokat a tényezőket kell kezelni a hosszú távon, amelyek ilyen szörnyű utakra kényszerítik az embereket. A rohingyák üldöztetése Burmában jól dokumentált, régóta ismert tény, többet kell tenni ez ellen, mint eddig tettük. Örülök annak, hogy a burmai ellenzéki párt Aung San Suu Kyi vezetésével felhívást jött köz arra felhívva, hogy a, adják meg az állampolgárságot ezeknek az embereknek. Mi az EU-ban is többet kell tegyünk annak érdekében, hogy Burma Myanmar politikája megváltozzon, miközben EU beruházásokat, támogatást kérnek és megnyitják piacaikat. Köszönöm szépen. Marie-Christine Verzsiel képviselője a szó. Merci. Köszönöm. az egész világ tudomást szerezhetett most már a tájföldön keresztül, hogy pontosan milyen borzasztó a helyzet rohingyák, mi, van, mi lesz azokkal, akikért nem tudják megfizetni a családtagjaik a váltságdíjat. Sokan a tengeren próbálnak menedéket keresni, akik Burmából az üdöztetéssel így menekülnek a szélrózsa minden irányába. Idén 25 ezer emberről tudunk legalább, a maláj, indonéz tájpartokon 3000 embert mentettek meg az elmúlt napokban, hetekben. Ott is és itt is a komoly felelősséget kell keresnünk, hiszen nevetséges összegeket költünk ilyen összegekre. 2013 óta pár százezer euró, ez édes kevés. Elűzik őket Burmából, ami az ő országuk, ő hazájuk is és semmivel sem jobb helyzet várja őket ott, ahol menedéket keresnek. Köszönjük képviselőasszony. Lenars képviselő következik egy percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ezek a tájföldi tömegsírok, amelyeket megtaláltak, ezek elképesztőek. Az emberek, az emberek tényleg a, a, a szava, szavakat sem találok erre, és a legkevesebb, amit megkövetelhetünk, az az, hogy azonnali és alapos, hiteles vizsgálatot követeljünk a tömegsírok miként és hogyantja ügyében, ugyanakkor a humanitárius válságra is megoldást kell találnunk, hiszen menekültek ezre is sodródnak a tengeren. Indonézia és Malajzia eh, vállalta, hogy ezeket a migránsokat befogadja, ami tényleg csodálatos, ugyanakkor a régió minden országának a május végi bankok is csúcson részt kell venni, és felelősséget kell vállalnia, meg kell találni a probléma gyökerét, ez pedig nem más, mint az, hogy eh, a rohingya eh, kisebbséget milyen már Burmánban üldözik, eh, diszkriminációval kell szembenézniük. A kormányzatnak változtatnia kell ezen a gyakorlaton annak érdekében, hogy minden állampolgár emberi jogait tiszteletben tartsák. Dankevel. Köszönöm szépen. Most pedig József Weidenholzer képviselő társunk kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A rohingyák eh, sorsának fejezete a jelenlegi történelem egyik leg eh, szomorúbb fejezete, az ENSZ ezt a kisebbségi csoportot a legveszélyeztetettebbnek minősíti, ezért megérdemlik teljes figyelmüket és a teljes erőfeszítéseinket is hogyha nem sikerülnek az erőfeszítéseink, akkor a kormány helyzete nehéz lesz, hiszen a demokratizálódási folyamatnak a mérő a mérője az, hogy hogyan sikerül a rohingya kisebbség helyzetét rendezni. A hajóval menekülő rohingyák nagyon nagy megpróbáltatásnak teszik ki a Myanmari kormányt nagyon fontos a, és nagyon sürgető az ő helyzetük megoldása. Csak ott a régióban lehet erre tartós megoldást találni. Ott kell megoldást találni, ott kell a rohingya kisebbséget, mint etnikai kisebbséget elismerni, de az Európai Uniónak is természetesnek lehetősége van arra, hogy a saját programjai keretében hatást gyakoroljon a dolgokra, hiszen ott van például Banglades és más országok, akik nagyon nagy kereskedelmi partnerei eh, az Európai Uniónak, rajtuk keresztül hatást tudunk gyakorolni. Köszönöm szépen, képviselő úr, most pedig a politikai csoportok hozzászólói következnek először a néppárt nevében. Sogor Csaba kapszol. Egy percben. Thank you. As is the case with... Köszönöm. csak a földközi tenger térségében itt is láthatjuk, hogy milyen már muzulmán lakosai tömegével szállnak hajóra. 2009-ben például 21 napig sodródtak a tengeren rohingya menekültek, miért megmentették őket. Hasonlóak az okok, a szegénység, az erőszak, az üldöztetés. Ebben az esetben is a legkiszolgáltatottabbak esnek az embercsempészek áldozatául, tájföldön a tömegsírok ezt sajnálatosan mondom borzasztóan mutatják. A, és ami szintén hasonló, az a hitelesség elvesztése nem csak az ASEAN országok számára, akik a GSP rendszer előnyét élvezik, hanem az Unió számára is, akkor, hogyha a nemzetközi és emberjogi törvények lábatípására ügyében nem teszünk semmit. A külszolgálatnak nyomást kell gyakorolnia Myanmar már annak érdekében, hogy a rohingya kisebbséget is rendes állampolgárként, teljes értékű állampolgárként tekintsék, és hogy felvegyék az embercsempész hálózatok ellen a harcot. Thank you much indeed. Uh... Köszönöm szépen. Most pedig a Szociális Csajtemokat a frakció nevében Tarabella képviselő úr másfél percben kap szót. Köszönöm szépen folyamatosan érkeznek az földközi tenger térségében a menekültek. Nos, ehhez nagyon hasonló a helyzet a rohingyákkal esetben. Az ASEAN országok parlamenti közülésének alelnöke is említ, megemlítette legutóbb nyilatkozatot ki ezen ügyben. Burmában élő kisebbségről van szó, akit ül, aki üldöztetéstől szenved, igazából még az állampolgárságot is megtagadják tőlük Mit tehetnek? Tájföld Malajzia irányába menekülnek, és az ember csempészek gyakran e magukra hagyják őket sodródni a tengeren akiket pedig erbolnak, és akiket váltságdíjat követelnek, őket pedig rendszeresen verik, testleg megfényítik. Azt hiszem, hogy valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a, a biztos halál felé menekülő emberek problémájára megoldást találjunk, és fel kell szólítani a Burma szerveket arra, hogy teljes értékű ellenpolgári jogokat biztosítsanak ezen kisebbség tagjai számára is és még mindig 7000 ember menekült sodródik a tengeren, segítségükre kell sietni, persze ugyanakkor üdvözöljük azt, hogy Indonézia és Malajzia, amit tud, megtesz, annak érdekében segítsenek. köszönjük szépen képviselő úr, az ECR frakció nevében Basír képviselő egy percben. Let me begin. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm képviselőtársaimat minden frakcióból, hogy segítettek abban, hogy a rohingya kisebbség szenvedésének megadták azt a figyelmet, amelyet megérdemel. Mint jogalkotók kötelező számunkra, hogy elítéljük azokat a kormányokat, amelyek felelősek közvetlenül vagy közvetetten ezért a helyzetért. A friss hírek mutatják, hogy Myanmarnak rettenetesen gyenge az emberjogi rendszere, holott nemzetközi közösségben helyet keres magának az ország határozott cselekvésre van szükség addig, amíg Myanmar végre elfogadja a jogszabályokat, melyek révén a kisebbségek ebben az országban kiléphetnek a középkorból be a 21. századba. Még Európa is ö, meg kell birkozni saját feladataival, afelől közmegegyezés van, hogy morális felelősség terhel bennünket az emberi életek megmentéséért. Myanmar szomszédai nem ö, ö, halogathatják, hogy vállalják kötelezettségeiket, amelyeket a nemzetközi tengerjog rójuk rá, ró rájuk, hogy megmentsék a tengeren ö, bajba jutottakat. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most az ALDE frakció nevében Gerard Depré egy percben kapszol. Köszönöm, elnök úr. élve égetik el őket, lefejezik őket, ez történik szerencsétlen rohingyákkal Burmában, és nem csak, hogy ölbetett kézzel ülnek, hanem, és nem segítenek nekik, hanem még ők is üldözik ennek a kisebbségnek a tagjait. Mindenki tudhatja, hogy a rohingya kisebbség problémáért az első számú felelős maga Burma először, tehát Burmában kell rendet tenni. A kormányzatot a, a, fel kell szólítani annak érdekében, hogy az etnikai és nemzeti kisebbségek védelmét garantálja. Arra kell felszólítani őket, hogy a humanitárius szervezetek hozzáférését a rohingya menekültő táborokhoz biztosítsák, és végül biztos úr, hogyha ide figyelne egy pillanatra, biztos úr, biztos úr figyel rám? Ha megengedi, akkor feltennék önnek egy kérdést, hiszen mégiscsak ezért van itt, hogy a rohingákkal kapcsolatban egy kérdést intézzek önhöz. 2012-ben úgy döntöttünk, hogy Burmát újra bevesszük a GSP rendszerbe, az általános preferencia rendszerbe. Tehát kvóták és vámok nélkül férhet hozzá az Európai Unió piacához. Hogyha ilyen szisztematikusan szegik meg az emberi jogokat, akkor felteszem a kérdést, az Európai Bizottság a GSP rendszerből kiléptetésen elgondolkozik-e? Köszönöm, most pedig a zöld frakció képviselője. Jean Lambert asszony kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megfordultam azokban a táborokban, Bangladesben, ahol rongyák élnek, ahol a szűkös körülmények között élnek már évtizedek óta emberek. Mert amit látunk Burma Myanmarban, többen elmondták, alapvetően formális etnikai tisztogatás. A rongyák, akik már évtizedek óta, nemzedékek óta élnek ott, olykor ugyan megszavaztatják őket ö, ö, álválasztásokon, de amikor nincs a kormánynak ínyire a jelenlétük, akkor elveszik tőlük a szavazókártyáikat és az állampolgári jogaikat. A rohangyéknak állami engedély kell ahhoz, hogy, hogy megházasodjanak, hogy gyerekük legyen, nem kitesszük őket a, a, a szomszédok erőszakának és állami erőszaknak is áldozatai. Nem meglepő tehát, hogy nagyon sokan menekülni próbálnak a határon túlra, ahol megint csak kockázatnak vannak kitéve, megint csak visszaélnek velük, kihasználják őket. E problémának a forrása maga Myanmar Burma. Az állam azt a két-háromszáz embert, akit elismertek állampolgárokként nem vették vissza a gondosi táborból, még ezeket sem ezért az én hangom és frakcióm hangja azokhoz csatlakozik, akik azt mondják, hogy többet kell követelnünk a burmai kormánytól, hogy betartsák kötelezettségeiket, vállalják a rájuk és a felelősséget, és adjanak állampolgári jogokat azoknak az embereknek, akiket olyan régóta üldöznek már ott. Thank you. Köszönöm. Jiří Pospišil képviselő egy percben a következő. Pane předsedo, já naváži na slova svých předřečníků. Já si myslím, že to... Köszönöm szépen. Elnök úr, nos, meggyőződésem, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy az Európai Parlamentnek egyértelműen el kell ítélnie a rohingya kisebbség tagjaival szembeni erőszakos eseményeket. Ugyanakkor, hogyha Burma nem változtat a politikáján, akkor ez kihatással kell, hogy legyen az EU és Burma kapcsolataira is, illetve gazdasági hatással is kell, hogy bírjon. Főként persze Burma szempontjából, hiszen mégiscsak ők a hibásak. Érthetetlennek tartom, hogy így megfosztják a rohingyákat az állampolgárságuktól, az állampolgári jogok gazdagaitól. <clears throat> Évszázadok óta itt élő emberekről van szó, akik eh, akiket meg, tényleg megfosztanak mindenféle jogoktól, a nemzetközi jogot is megsértik akkor, hogyha járnak el, már pedig ha nem is vizsgálják ki ezeket a jogsértéseket, annak eh, következményei kell, hogy legyenek. Köszönjük, mondja az elnök. Alfredo Maria Bettini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalási indítvány, amely a rohingya menekültekről szól, felszólítja Tájföldet, hogy foglalkozzon ennek a kisebbségnek a helyzetével, hiszen üldözik őket, kínzásoknak vannak kitéve, de úgy tűnik Európa számára ebből a távolságból, mintha itt lényekről lenne szó, és nem is húsvér emberekről. Úgy gondolom, hogy Európának sokkal határozottabban kellene fellépnie ott a térségben, amikor ilyen dráma zajlik le a szemei előtt, hiszen így tenne akkor is, hogyha ez a földközi tengeren történne. Fel kell szólítanunk Malajziát és Indonéziát, hogy fogadják be a menekülteket Köszönöm szépen. Krisztián Dam Preda a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A tömegsírok, amelyekre megtaláltak Tájföldben, illetve a rohingya kisebbség borzasztó helyzete, akik dél Kelet-Ázsiában a tengeren sodródnak, ez egy igazi humanitárius válság. egyértelmű párhuzamot vonhatunk a földközi tengeri helyzet és rohingyek helyzetek között, ugyanúgy, mint földközi tengeri probléma esetében is regionális megoldásra van szükség. A jövő heti bankoki konferencián remélhetőleg az integrált szolidaritás mechanizmusa keretében a régió országai megoldást találnak erre a problémára nem lehet mindent csak Burmára hárítani ezügyben minden felelősséget. A malajzi, indonéziai tájföld megoldása üdvözlendő, ugyanakkor ez nem egy tartós megoldás, az hirtelen a mostani válságot talán enyhíti, de hosszú távú megoldást nem kínál. Ugye azt is tudjuk, hogy azért tettük csütörtök délelőtre az emberjogi kérdéseket, mert ilyenkor többen vannak. Nos, azt hiszem, hogy látjuk, hogy ez nem járt sikerrel, szerintem csütörtök délutánra kell visszatenni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. A, át fogom adni a parlament elnökségének az ön által megjegyzéseket. Most pedig a spontán felszólások következnek. Mariana Pekir az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr több mint 140 ezer rohingya menekült, eljutott Bangladesből Myanmarba, lélekvesztőket használva tengeren át. Az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy sokan közülük a nyílt tengeren lelték eh, vesztüket. Üdvözöljük a maláj és az indonéz kormánynak azon döntését, hogy ezeknek az embereknek menedéket ad, de igazából a menekülésüknek az okát kell meg, ö, megszüntetnünk. Fontos, hogy a Myanmari kormány megváltoztassa a politikáját, megszűnjön a Rihangya kisebbsége szembeni erőszak és diszkrimináció. Fontos megakadályozni, hogy újabb tömegsírok nyíljanak. Köszönöm szépen. Frunzulica képviselő kapszót. szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, mindannyian tudjuk, hogy a rohingya az egyik legüldözöttebb lakossága a világnak. Folyamatosan csempészik őket tájfodon keresztül, embercsempészek, és fogva tartják őket dzsungeltáborokban, táborokban, embertelen körülmények között dél tájföldön, ahol kínozzák, verik őket, fel kell hívjuk ezeket az érintett országokat, hogy vessenek véget ezeknek az atrocitásoknak, ez az emberi jogoknak e, e, súlyos megsértésének véget kell vetni. már pedig azonnal teljes jogú állampolgárságot kell adjon Rihangya kisebbségének, és hozzá kell, ezek az emberek férjenek minden állami szolgáltatáshoz. Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a, a tengerben lökik a menekülteket. Ez a nemzetközi jog megsértése, az emberi jog megsértése, és figyelembe kell vegyük, a következő Tájfölddel, Indonéziával és Malajziával folytatott tárgyalásaink során is. Multumesc. Köszönöm szépen! Marias képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Tömegsírok, az, amelyeket, azok a rohingya tömegsírok, amelyeket Tájföldön találtak, óriási közfelháborodást okoztak világszerte. A régió országai számára különösen aggasztó ez, hiszen gyakorlatilag arról van szó, hogy a buddhista rendszer a muzulmán kisebbséget üldözi, és a régi országaiban ilyen táborokban tartják őket fogva, láthatjuk, hogy bizony nem tudunk szemet, nem tudunk szemet hunni a felett, hogy vallási motiváció is kereshető ebben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a gazdasági diszkrimináció és üldöztetés is mindennapos, éppen ezért tájfölddel is tárgyalásokat kell kezdeni annak érdekében, hogy tegyenek hatékony e, e, intézkedéseket az embercsempészet ellen, hogy ne lássuk Lampedusa megismétlődését is. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, Európának továbbiakban is világos Ázsia politikát kell folytatnia. Ez különösen fontos ebben a konkrét esetben, hiszen itt emberek százezreiről van szó, akik szükséget szenvednek. Tömegsírokban vannak eltemetve sokan, és a legsúlyosabb, legszörnyűbb bűncselekményeket követik el velük szemben. Itt arról van szó, hogy egy teljes etnikai kisebbséget eh, kívánnak eltörölni a földszínéről. Európa pának megvannak erre a megfelelő mechanizmusai, és Malázia és Indonézia is a jó szándékáról biztosított minket, hogy ezt az elfogadhatatlan helyzetet javítsák. Meg kell mondanunk az érintett országoknak egyértelműen, hogy önöknek vannak partnereik, vannak barátaik, de tegyék azt, amit mi várunk önöktől, és mi azt várjuk önöktől, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartsák. Castaldo úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A teljes történet hihetetlen. A rohingyák a világon a leginkább veszélyeztetett etnikai kisebbség nem kapják meg az állampolgárságot a saját országukban, megfosztják őket a föld tulajdonuktól, és azt is megtiltották nekik, hogy akár két gyerekük legyen. Ez masszív megsértése az emberi jogoknak és egy saját etnikai kisebbség jogainak ott Myanmarban. A már rohingyák megpróbálnak a szomszédos országokban menekülni, és ki vannak téve minden lehetséges veszélynek, az emberkereskedelemnek, az embercsempészek visszaéléseinek, és már-már a náci koncentrációs táborokra emlékeztető állapotokban kell élniük. Azt is megállapították, hogy masszív rasszista gyűlöletnek, kizsákmányolásnak vannak kitéve a táborokban, és ott is napi szinten történnek emberi jogi jogsértések. Világos, kell beszélnünk, tiszta vizet kell öntenünk a e, pohárba, akkor is, amikor a szabadkereskedelmi megállapodást kötjük az országgal. Köszönöm szépen! Most pedig az Európai Bizottság képviseletében Stylianides e, biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon. Elnök úr, kedves képviselők, nincs kétség a felől, hogy a rohingya menekültek szenvedése mindannyiunk számára fájdalmas. Az Európai Unió nagy aggájjal lát figyeli ezt a kibontakozó humanitárius válságot, mely több ezer rohingya és bangladesi menekültet érint, akik az embercsempészet áldozatai, és az Andamán tengeren sodródnak. Ez a e helyzet nyilvánvalóan azonnali cselekvést követel meg minden érintett országtól, nemzetközi kötelezettségeiknek és az emberjogi normáknak megfelelően. A prioritás az kell legyen, hogy megmentsük az életeket, és ne kockáztassanak több, még több életet. Ezért üdvözlöm a malaj, indonéz és tájföldi külügyminiszterek május 20-i értekezletét, amely belátta, milyen súlyos emberjogi katasztrófa fenyeget, és kötelezettségeket vállaltak e vezetők azért, hogy legalább átmeneti menedéket nyújtanak a tengeren sodródó menekülteknek azt is belátjuk, látjuk, hogy Tájföldön lesz egy következő nemzetközi konferencia, május 29-én, mely válsággal foglalkozik, és hogy az egész egy regionális választ kell adni a nemzetközi szervezet bűnözés ellen, embercsempészet, hálózatok ellen fellépve, miközben a probléma alapokaival is foglalkozni kell. az ASEAN-t arra bátorítjuk, hogy játszon aktív szerepet a probléma kezelésében. Persze, az egyik a, a probléma egyik oka, oka a rohingya kisebbség jogállása Myanmarban, illetve hát annak hiánya, az, hogy mennyire gyengen fejlett az a szövetségi állam, ahol a rohingyák élnek. Sürgősen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel a Myanmari kormánynak. Csak az emberi helyzet általános javulása, beleértve a rohingya kisebbség jogállásának rendezését, állíthatja meg a e kisebbség menekülését, exoduszát, ami már több éve folyik, és amely az utóbbi időben drámai módon felfokozódott. Az Európai Unió élén járt annak a követelésnek, amely tartós megoldást követel a rohingyák számára. A politikai párbeszédünk Myanmarral mindig foglalkozott e szövetségi állam helyzetével, és a magas szintű EU-Myanmar emberjogi párbeszédnek is fontos témája ez. Továbbra is állásfoglalásokat fogadunk el az ENSZ közgyűlése előtt is, meg az emberjogi főbiztosság körében is. Beterjesztettünk ilyeneket, melyek a térség helyzetével foglalkoznak. Aztán az EU a humanitárius segélynyújtás egyik fő forrása, és a fejlesztési együttműködést, ben próbáljuk segíteni a Myanmar Jagin államot, valamint a Bangladesben élő rohingyákat is igyekszünk támogatni. A térség országait arra hívjuk fel, hogy közösen lépjenek fel az embercsempészet ellen. Döbbenetes volt a Thailand, Thailand déli részén feltárt tömegsírok a helyzete, illetve a, a táborokban tartott emberek helyzete visszarend, visszarettentő. Az embereket nem lehet áruként adni-venni. Az Európai Unió folyamatosan felhívja a tájföldet arra, hogy lépjen fel az ember sempészet ellen, valamint a kényszermunkások alkalmazása ellen a halászhajókon, és az Európai Unió kész együttműködni azokkal az államokkal, amelyek fellépnek e kérdés rendezése érdekében. Köszönöm a vitát, és az erős állásfoglást, igen erő, teljesen fogalmazó állásfoglást. A mondottakat lejegyeztük, és a közeljövőben megvitatom Frederika Margarini alelnök asszonynal mindezeket. Annak érdekében, hogy az Európai Unió cselekvései eredményesebbek legyenek ebben a kérdésben, annak rendezésében, aktívabban részt vállalva a rohingya menekültek helyzetének javítása érdekében. Köszönöm. Hetes darab állásfoglalás indítványt kaptunk. Az Alditól, az LFD-től, a Szocialista Néperté, az ECR frakciótól, a GUE frakciótól és az frakciótól. Ezzel a vitát lezárta, lezártuk, és e-, ezekről az első indítványokról a következő naprendi pont után délben fogunk szavazni. Most pedig biztos úrnak adom meg a szót, hogy vezess fel a következő vitát, ami a napirendünkön szerepel. witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad. kedves kollégák akkor a párperces technikai szünetet követően a következő